az első napi rendi pont, és először is az előadónak, Krisztián Szilvió Buzoynak adom meg a szót. Ha lennének olyan kedvesek, hölgyeim és uraim, és lehetőleg csendben távoznának a teremből, akkor annak meg lenne az az előnye, hogy a kollega hangját is halljuk majd. Rendben. Thank you very much, eh, Mr. President. Köszönöm, eh, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak, az árnyék előadóknak eh, a témában végzett eh, munkáját, emellett megköszönöm a tanácsnak és a bizottságnak az együttműködést. A jó munka és támogatás eh, nélkül nem sikerült volna júniusban megállapodást elérnünk a lett elnökség alatt, és nem sikerült volna az EU rendeletet összhangba hozni a világkereskedelmi szervezet határozatával, döntésével. 2009-ben az alaprendeletben az EU betiltotta a fóka termékek kereskedelmét két nagy kivétellel. Az olyan vadászatok termékei kivételt képeznek, amelyeket az inuitok, illetve más őslakosok vadásztak le, illetve olyan vadászatból származó termékek, amelyek a tengeri erőforrások fenntartható, nem profit orientált céljából következnek be. A rendelet eh, következtében fokatermékek immár nem találhatók meg eh, kereskedelmi mértékben az EU piacán. A fóka rendeletet Kanada és Norvégia támadta meg a WTO-nál. A WTO illetve ezt követően a felülviteli testülete, amelyet június 18-án 2014. június 18-án fogadták el a határozatukat. A két kivételből az egyiket, az MRM kivételt nem támogatta. Kanada és az Európai Unió megállapodtak abban, hogy az ajánlásokat végrehajtsák. Ennek a határideje 2015. október 18-a. A rövid idő ellenére az Európai Bizottság javaslatot tett le az asztalra a fókatermékekkel kapcsolatban. Ezt február 15-én tette, február 6-án tette csak meg. Noha én tudom azt, hogy az MRM kivétel törlésével nem minden képviselő ért egyet. Örülök annak, hogy az új megállapodás a WTO határozatoknak megfelel. Ami a, az őslakos sokra szóló kivételt illeti, a végleges szöveg új kritériumokat határoz meg, amelyek mentén a fókatermékek piacra bocsáthatók. Itt eh, világos utalás történik arra, hogy ez élelmiszer célú felhasználás lehet, illetve az ő, mármint az őslakosok fenntartható eh, megélhetését kell, hogy biztosítsa. A javaslatot eh, oly módon módosították, hogy az tükrözze, hogy a fókavadászat az inuit és őslakos, egyéb őslakos lakosságok kultúrájának és azonosságának része. Ez fontos ahhoz, hogy élelmiszer kerülhessen az asztalukra, bevételre tegyenek szert, és folytathassák a hagyományos létét ezeknek a közösségeknek, beleértve a cserekereskedelmet. Van egy új cikk, amit javasoltam, az 5A, amely a, az EU piacra kerülő fókatermékekkel kapcsolatos tájékoztatásról szól. Tájékoztatni kell a polgárokat arról, hogy az ilyen termékek legális eredetűek. E, a hetedik cikkben a szöveg a bizottságot arra kéri fel, hogy 2019-ig tegyen jelentést a szabályok végrehajtásáról, azoknak hatásáról. Én most Érdeklődve fogom meghallgatni a bizottság, a tanács és a kollégáim véleményét. Köszönöm. Okay. Commissioner you have the floor. Biztos úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő urak és hölgyek. Először is köszönettel tartozom Buszoly úrnak, és gratulálok neki, valamint kollégáinak is, az elkötelezettségért, illetve a gyors munkáért, miszerint az alaprendelet módosításával foglalkoztak a fóka termékekre vonatkozóan. Fontos volt ez a módosítás, miután a megszületett tavaly júniusban a WTO határozat. Ez föntartotta a fokatermékekre vonatkozó tiltás, azonban az Európai Uniós kivételek esetében Egyrészt az ősközösségek, az őshonos közösségek, illetve másrészt a fenntartató gazdaságra, gazdálkodásra vonatkozó kivételekkel kapcsolatban aggályai voltak a WTO-nak, az intézmények együttműködése jó eredményre vezetett, és lehetővé teszi azt, hogy az Európai Unió megfeleljen a WTO keretében megfogalmazott nemzetközi kötelességeknek, illetve nagy kihívást jelentő határidőnek is, amely a következő hónapban jár le, pontosan október 18-án. Ez egy nagyon fontos lépés, megőrizvén az EU hitelességét. A WTO vita rendezési mechanizmusát igénybe vettük, és megvalósítjuk a WTO rendeletet. Nagyon örülünk annak, hogy végére jártunk ennek a folyamatnak, és a fogatermékekkel kapcsolatos jogszabályok végre megfelelnek a WTO előírásainak. Ez egy nagyon kényes kérdés, és örülünk annak, hogy egy kiegyensúlyozott kompromisszum született. A folyamat során a bizottság az összes érintett féllel fölvette a kapcsolatot, különösen azon tagállamokkal, amelyeket érint ez a javaslat. Úgy érezzük, hogy konstruktív volt a párbeszéd, és az eredményeket jól tükrözi ennek az egész folyamatnak a végeredménye. Az őshonos közösségekre vonatkozó kivétel érvényesül, illetve a VTO által megjelölt hiányosságokat lehetett orvosolni, azaz az MRM kivételt eltörölték. Kiegyensúlyozott a megközelítés tehát a nemzetközi kötelezettségvállalásaink, illetve az inuit közösségek legitim, legitim aggájainak orvoslása között. Továbbá vannak konkrét európai parlamenti kérések, amelyek benne vannak a kompromisszumos szüle, ö, szövegben, például azon kérésünk, hogy rendszeresen ö, értékelni kell a rendeletet, valamint tájékoztatni kell a nyilvánosságot a tiltásról és a kivételekről. A bizottság egyértelművé tette, hogy támogatja az egész folyamat eredményét, ami a tartalmat illeti, ami az eljárásbeli kérdéseket illeti, vannak változások. A tárgyalások során változások születtek, és így egyrészt horizontális, másrészt intézményi kérdésekkel kapcsolatban nyilatkozatokat kell tennünk, és ezeket továbbítjuk a parlamentnek ami a megvalósítási aktusokat illeti, ez az első lépés, illetve a komitológiai eljárás használata a technikai részleteket illetően. Tehát ez a kiegészítésünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Forordningen fra 2009 gjorde ulovligt at sælge sælskindsprodukter i EU. Köszönöm 2009 óta az EU területén illegális dolog fókatermékeket árusítani. Ez katasztrofális hatással járt az inuit és egyéb őslakos csoportokra, közösségekre. Olyan módon kell szabályozni a kérdést, hogy annak ne legyenek negatív következményei az inuitokra. Nem végzett el a bizottság hatástanulmányt, hanem csak szigorítani akarta a szöveget. A 2009-es szöveg is már rendkívül káros az inuit közösségekre nézve, alássa üzleti modelljeiket, nem lehet eladni a fókairhát, és mindegy 135 ezer eladatlan fóka írha eh, hever a, laktár, a raktárakban. Ez eh, a hagyományos kereskedelmet teszi lehetetlenné az inuit közösségek számára. Buszoly úr megpróbált mindent megtenni egy jobb szöveg érdekében. A bizottságnak ugyanakkor nem tudok gratulálni a munkájához. Remélem, hogy most már ráeszméltek azokra a dolgokra, azokra a hibákra, amelyeket korábban elkövettek. Köszönöm. edustaja Köszönöm. Következő hozzászóló úr. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca! komisja rolnictwa. köszönöm elnök asszony az agri szakbizottság pozitv véleményt ad erről a jelentésről. mi mindenképpen szeretnénk a kegyetlen módon levadászott fókákból származó termékek kereskedelmét tiltani. Emlékeztetnék arra, amit Mahatma Gandhi mondott, eh, aki azt mondta, hogy egy civilizáció fejlettségi fokkal lemérhető azon, hogy hogyan bánik az állatokkal. A kegyetlen vadászat az nem csak az állatok szempontjából kegyetlen, hanem a mi magunk méltóságát is aláássa. A 21. században ez az emberi méltóság ellen hat, ezért is üdvözlendő a tilalom a 21. században, ugyanakkor megkértőnek kell lennünk az inuit közösségek iránt, és éppen ezért a számukra kivételeket kell lehetővé tenni, ami meg is történt, és éppen ezért támogatjuk. Andreas schwab képviselő köszönöm elnök asszony tisztelt kollégák természetesen én is szeretnék Krisztián buoi kollégának köszönetet mondani ezen jelentésért, amely a WTO határozat átültetéséről szól. Nem férhet kétség ahhoz, hogy az európai belső piac aláveti magát a WTO szabályozásának. Éppen ezért köszönöm hogy az IMCO bizottságban is ilyen gyorsan keresztül ment ez a javaslat. Ugyanakkor azt hiszem, szembe kell néznünk azzal a kérdéssel, hogy a jövőben a környezetvédelmet és az állatvédelmet egyfelől, másfelől pedig egyéb gazdasági és politikai kérdéseket hogyan tudunk egyensúlyba hozni, összhangba hozni. Úgy gondolom, hogy ez a megoldás, ezt az egyensúlyt most kellően figyelembe veszi, de természetesen gondoskodnunk kell arról, hogy az engedélyezett legális vadászat a WTO szabályoknak megfelelő, és ez továbbra is engedélyezett lesz, annak érdekében, hogy a jogszabályalkotásnak meglegyen a kívánt értéke. Szeretném tudni tehát, hogy konkrétan hogyan lesz, hogyan alakul majd ez a végrehajtás. Mindenesetre az Európai Parlament munkája sikeresnek bizonyul. Seuraavana edustaja Saldemo. Tak. Saldemóze képviselő. Köszönöm. Kedves kollégák, most eh, ezen a héten szavazunk arról, a javaslatról, amely kiegészíti és módosítja a fókatilalommal kapcsolatos EU eh, e rendeletet a WTO eh, rendelkezéseinek megfelelően. A szocialista és demokrata frakció támogatja a szöveget, mert eh, úgy gondoljuk, hogy megfelelő egyensúlyt hoz létre három fontos dolog között. Először is alkalmazzuk a WTO határozatát, és megfelelünk az EU nemzetközi kötelezettségeinek, amelyek szerint a tilalmat fenn kell tartani, miközben támogatjuk az inuitokat és az őslakos lakosság egyéb közösségeit, akik számára lehetővé tesszük azt, hogy az írha termékeket, foka termékeket továbbra is forgalmazhassák az EU területén. Örülünk tehát az eredménynek, és azt gondolom, hogy érdemes tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy az EU piacon az inuit termékek legálisan, legálisan forgalmazhatóak. A jogszabály által előírt lépéseket meg kell tenni. Köszönöm még egyszer Buszoly úrnak a, az együttműködést és ennek is köszönhető a jó eredmény. Ja, seuraavana edustaja Dalton, olkaa hyvä. Köszönöm, Dalton úr. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ECR frakció számára a WTO előírásának való megfelelés a legfontosabb. Ennek eredményeképpen az MRM kivétel törlését támogatjuk, illetve örülünk annak is, hogy az inuit közösségekre vonatkozó kivételet pontosíthat, pontosítottuk, tehát a létfenntartásukat ez biztosítja, ez rendkívül fontos ezen ős honos közösség számára, különösen Grönlandon. Az eredeti tilalmat föntartjuk, és az ECR szempontjából ez is nagyon fontos. És végül a jobb szabályozás mellett törünk láncsát, és ennek értelmében rendkívül fontos, hogy kötelezzük a bizottságot arra, hogy ezen változásoknak a hatásait megvizsgálja, illetve megnézze, hogy hogyan alakul a helyzet az előző jogszabályokat követően, és ennek eredményeképpen jobb szabályokat hozhatunk majd. Tehát az ECR frakciója támogatja ezt a megállapodást, úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő lépés a jó irányba. Kaja Kallas, Thank you, Mrs. Kallas kollega kap szót. This legislative report was aimed at aligning what is... Szerintem ez a jogalkotási anyag azt a célt szolgálja, hogy összhangba hozza az EU jogszabályt a WTO határozattal. Ugyanakkor az, ami ártalmatlannak tűnik, nehézségekbe ütközhet akkor, amikor szembe találja magát a kulturális sajátosságokkal. A tengeri fenntarthatósági kivétel az így kikerül a szövegből, a tilalom megmarad, az a tény, hogy az északi országokban fóka kilövési engedélyeket adnak még ki, e, megfelel a kulturális e, hagyományoknak. Észtországban 50 ilyen engedélyt e, adtak ki. Az engedélyek száma nem valószínű, hogy növekedni fog. Az, hogy nem lehet felhasználni a vadászattal elejtett állatot, az nem megoldás, mert arra készteti az embereket, hogy ezt a tilalmat figyelmen kívül hagyják. Tehát itt nem csak az állatok jólétéről, hanem az erőforrások fenntartható használatáról van szó. Remélem, hogy a bizottság megvizsgálja ezt a dolgot. Betartjuk a tilalmat, ugyanakkor a hagyományokat is életben hagyjuk nem jó dolog ugyanis, ha egy szürke gazdaság vagy a szabályok be nem tartása lesz az eredménye a tilalomnak. Köszönöm, házikamp képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy történelmi pillanat, hiszen végre az állatok érdekeit is figyelembe vesszük, nem csak a kereskedelmi ért érdekeket, ezért az állatvédők pártja örül ennek a WTO határozatnak. Szeretném leszögezni, hogy ha van egy termék, amelyet mindenképpen be kell tiltani, akkor ez a fóka írha. Évente fókák százezreit vadásszák le véres módon, legyilkolják őket, gyakran fiatal állatokról, akár három hónapos állatokról van szó, amelyeket megnyúznak, és itt valóban csak a haszonról, a haszon körül forog minden. A, ez egy, ebből bizonyos divattermékeket állítanak elő, de ezt úgy érik el, hogy véres módon gyilkolják le ezen állatokat. Európa 2009-ben éppen ezért korlátozta ezen foga termékek importját két kivétellel. Az egyik továbbra is sajnos hatályban van az inuit közösség általi vadászat. De hogyha a hagyományos kultúrát szeretnénk szavatolni, védeni, akkor biztosítanunk kell azt, hogy az inuitok ne fiatal állatokat öljenek le. Ettől eltekintve pedig, elnök asszony, azt hiszem, hogy az agrárszubvenciókat fel kell számolnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Soltes úr. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni az előadónak, valamint eh, a kollégáknak, akik eh, nagyon hatékonyan együttműködtek a módosítók kidolgozásában. Ez a kérdés ugyanis rendkívül lényeges. A fókat terméke kereskedelmével kapcsolatos szabály a mi frakciónk, és a mi frakciónk számára is rendkívül fontos, hiszen a cél kezdettől fogva az volt, hogy biztosítsuk az állat jólétet, az állatok védelmét, és kezdettől fogva ezt támogattuk. A zöldek küzdöttek ezért. Ugyanakkor a WTO határozata után felmerültek bizonyos problémák, és egyes frakciók megpróbáltak számos mentességet, kivételt életbe léptetni, ami felvizezte volna ezt a jogszabályt, és így a célunkat sem értük volna el, azt a célt, amit mindig szem előtt tartottunk a tárgyalások során. A jogszabály felvizezésére irányuló kísérletek nem bizonyultak, szeren, nem bizonyultak sikeresnek, és már az IMCO bizottságban is elutasították ezeket. Az eredmény pedig a tárgyalások során is később, amikor a tanácssal egyeztettünk, támogatást nyertek. A legproblematikusabb az MRM mentesség volt. Én mindig is azt támogattam, hogy ezt töröljük, és az Európai Bizottság szerepe komoly lesz e tekintetben. Egyértelmű értékelésre lesz szükség, és meg kell néznünk azt is, hogy a szabályokat figyelmen kívül hagyták-e vagy sem, és ha ez megtörtént, akkor ennek megfelelően kell fellépni. There is a blue card for you from Mrs. Kumpula. Kumpula asszonytól kapott kék kártyát. Yes. Válaszol rá? tässä on puhuttu muutama viimeinen puheenvuoro ja äsken myös eläinten suojelusta. beszéltünk az állatvédelemről és szeretném hogyha az Európai Parlament odafigyelne a hagyományokra, az inuit közösségekre, a Balti-tenger térségében olyan közösségek élnek, amelyek több ezer éves fókavadászati hagyományra nyúlnak vissza. Tehát Ugye itt a kereskedelmi felhasználásról beszéltünk, az értékesítésről. Itt a Matti. Eh, amennyiben tehát ő, itt felmerül annak a veszélye, hogy elvesztjük ezt a hagyományt. Azt hiszem, hogy ez a rendelet egy jelentős kompromisszumot biztosít, és a hagyományokat is tiszteletben tartjuk, nevezetesen a hagyományos vadászatot az inoitok és egyéb közösségek esetében, amelyek számára ez a létfenntartást szolgálja, mint például a bálnavadászat esetében is. Tehát ebben az esetben a fóka vadászat az inuitok számára továbbra is végrehajtható. Ugyanakkor egy felvizezett definíció elmosná a határokat, és azt hiszem, hogy ez káros lenne a fókákra nézve is. Ja listán, edustaja Margot Parker, olkaa hyvä Parker képviselő következik. Madam President. Uh, Köszönöm szépen, értékelem a fogatermékekre vonatkozó uh, jogszabály megváltoztatását a WTO javaslat uh, értelmében, amely az állatjólétet irányoz elő, azonban félek attól, hogy ez milyen hatása lesz az inyújt közösségre. A Aggódom a hatástanulmányok hiánya miatt 2009-ben, amikor az inuit közösségre vonatkozó kivétel megszületett, a parlament fő prioritása az volt, hogy ne legyen negatív hatással ez az inuit közösségre, akik több száz éve a fókavadászatból élnek, ez a megélhetésüket, az élelmüket és a gazdasági jólétüket szolgálja, azonban sajnos nem ezt tapasztaltuk. A grönlandi adatok azt mutatják, hogy a tilalom átfogóan negatívan hatott erre a közösségre. meg kell győződnünk arról, hogy ez a jövőben nem folytatódik, és ennek érdekében az inuit közössége, közösségek megélhetését legalább olyan, olyan módon kell értékelnünk, mint a fókák jólétét. Nagyon fontos, hogy az egyik csoportot ne áldozzuk fel a másik miatt. Köszönöm képviselő következik. Köszönöm, A fenntarthatóság és a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás az alapelveinkhez tartozik. Ugyanakkor, ami a fókat termékek kereskedelmének betiltását illeti, azt hiszem itt nem követtük ezen alapelveinket. Emlékeztetnék a grönlandi helyzetre. A fókák az ott, ottani tengerekben 12 millió található, és ennek csak egy csekély részére vadásznak az inuitok. Ugyanakkor itt nem az a lényeg, hogy emelkedik-e a levadászott fókák száma, hanem az, hogy milyen termékek származnak ebből az őslakos közösségek számára. Protein és C-vitamin forrásként csak a fóka létezik, tehát ezért is vadásznak rájuk. Tápérték szempontjából nincs olyan termék, ami ezt helyettesíthetné. Az Európai Unióban pedig tiltani akarjuk ezt, ennek pedig azt hiszem az az eredménye, hogy semmi köze nincs a fenntartható forrás gazdálkodással. A kereskedelmi célú vadászatot kell betiltani. Azt hiszem, hogy itt a balti tengert is szemügyre kellene vennünk, hiszen az ottani mentességeket is korlátok közé kellene szorítanunk. Jon Borgwald, Greenpeace képviselő azt mondta, hogy az erőfeszítéseinket fokoznunk kell, hogy az Európai Unióban a fogyasztókat felvilágosítsuk arról, hogy mi a különbség a kereskedelem és az ős honos közösségek ellátása között. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já chci nejprve... Pospíšil úr, köszönöm. Elnök asszony. Először is a raportőrnek gratulálnék a kompromisszumhoz, szerintem jó a fókatermékek kereskedelmének tilalma erkölcsös és jó dolog, csökkenti az állatok szenvedését. Másfelől látjuk, hogy van még mindig egy kivétel. Filozófiai értelemben szögezném le, hogy ha egy szabály alól van egy kivétel, akkor már is megnyílnak a különböző értelmezés lehetőségei. És Éppen ezért egy kicsit tartok az inuit kivételtől, mert rendkívül bonyolult, több irányba mutat, sok alszabályt tartalmaz, és éppen ezért nehéz lesz betartatni, ellenőrizni, hogy a szándék szerint alkalmazzák-e. Itt igazándiból nem kereskedelmi célokra lett alapítva ez a kivétel, és az is feltétele a vadászatnak, hogy a vadászat humánus legyen. Ezeket a dolgokat a bizottságnak ellenőriznie kell. Van tehát egy egyensúlyi állapot, vagy egy egyensúlyi helyzet az inuit közösség érdekei és az állat jóléte, állatok jóléte között. Ezt kell fenntartani. A bizottságnak oda kell figyelnie tehát a végrehajtására önhöz is intéznének egy kékkártyás kérdést. Obermeier úrtól jönne a kérdést. Válaszolni kíván rá, Obermeier úr? Köszönöm. Az előttem szóló által elmondókból azt vettem ki, hogy aggódik amiatt, hogy a mentességek mindig azt eredményezhetik, hogy olyasmit importálunk, amit nem szeretnénk. Ugyanakkor kihagyott két dolgot. Egyfelől azt említi, hogy a hagyományos élelmiszer beszerzés lehetőségét tartsuk fenn a hagyományos közösségek számára. Ebből ugye az következik, hogy a fóka hús is az. Másfelől azonban bölcsnek tartaná azt, amit eddig is tettünk, hogy a bőrüket vagy írhájukat ne használjuk fel. Köszönöm a kérdését, kollega Igazándiból mi itt nem egymás ellen beszélünk. Én jogászként mondtam azt, hogy nagyon bonyolult módon van a kivétel meghatározva, megszövegezve. A bizottság feladata az, hogy betartassa. Politikusként viszont azt mondom, hogy igen, az inuitoknak jogot kell kapniuk arra, hogy vadászhassák a fókákat, mert ez a megélhetésük egyik záloga. Mindössze annyit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy a bizottság tartassa be ennek a kivételnek minden aspektusát, beleértve azt is, hogy a vadászat humánus. Hát, Evelyn, okarja. Evelyn Gephardt. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy 2009-ben a, kimondtuk az általános tilalmat, amely a fóka termékek kereskedelmére vonatkozott, és az akkor jó volt, ugyanakkor Joggal meghatároztunk egy kivételt az inuitokra vonatkozóan, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy ez a létfenntartásukat szolgálja. A fókavadászat és az ebből származó termékek nélkülök egyértelműen egész egyszerűen nem élnének, nem élnék túl éppen ezért ezt a mentességet egyesek azt mondják, hogy túl bonyolult, vagy nehezen ellenőrizhető, nehezen kivitelezhető. Nem, tiszteletben kell tartanunk azt, hogy ezen embereknek is szükségük van egy alapra a megélhetésükhöz, és akkor kimondtuk azt, hogy szükség van a kivételre. A második már bonyolultabb volt, ugyanis a tengeri erőforrásokkal való kíméletes gazdálkodás, hogy mit értünk ez alatt, mit sorolhatunk ide. Azt hiszem, hogy jó, hogy ezt a kivételt most teljes egészében kiemeltük a szövegből, ezzel jót tettünk, és úgy vélem, hogy holnap nyugodtan jóváhagyhatjuk ezt a kompromisszumot, ugyanis a megfelelő hangsúlyokat határozza meg, és figyelembe veszi azt is, hogy a jövőben ellenőrizzük majd azt, hogy ennek milyen hatása lesz, és milyen befolyása lesz az inuitok megélhetésére, hiszen nem akarjuk akadályozni az ő megélhetésüket. Köszönöm. Federlund következik. Fru ordförande, vad kul att se dig i ordförandestolen också. Eh, Jag vill börja... Köszönöm Kár, hogy az elnökség nem képviseli magát. A WTO eh, döntés eh, sarokköve az állatok eh, jóléte. Nekünk ezen kívül is vannak más kérdéseink, amelyek felmerülnek. Az inuit kivétel eh, arról szól, hogy a kultúrájukat, hagyományaikat tovább vigyék, a, eh, és gazdaságilag is meg tudjanak élni. Ugyanakkor van a vadászat és vadászat között eh, különbség, Svédországban is vannak olyan rendelkezések, amelyek amelyek kötelezőek. Hogy ugye a halászat során elejtett fókáknak a testét el kell légetni, ami megint csak egy pazarlása ennek az erőforrásnak. Kiitoksia. Deputé fru talman! nu ska vi alltså förbjuda handel med sälprodukter. Eh, valóban valóban eh, tilalmat eh, vezetünk be, és azért ez elég érdekes, hiszen továbbra is folyik a fókavadászat, és láthatjuk, hogy vannak bizonyos derogációk, a populáció pedig növekszik, tehát ez azt jelenti, hogy reagálnunk kell. Vagy levadásszuk őket, vagy valami más, más teszünk, de azért ez hihetetlen, hihetetlen ez az új tilalom, és véleményem szerint másféleképpen is megoldást találhatnánk erre a problémára. A Kereskedelmi Bizottságban beszéltünk erről, három lehetőség is van, amely jobbnak bizonyulhatna, mint ez az abszolút tilalom. Egyrészt egyrészt a, a nemetikus vadászatot lehetne célba venni, illetve Fölmerül a kérdés a kereskedelmi jellegű vadászat a kapcsolatos engedélyezésnek, illetve tilalomnak. Ugyanez a helyzet a halakkal, hiszen a halá, bizonyos halak tiltása, halászatának tiltása esetében is a visszadobásokkal kell szembenéznünk. A kül- nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelően járjunk el, különben az egészet új, újból előről kell kezdenünk. Köszönöm. And now Nilsson. Most pedig Nilsson kollega következik. Öné a szó. Hållbar förvaltning av marina resurser. Köszönöm. Fentartható módon kell kezelnünk az erőforrásokat, ez nagyon fontos, különösen az északi tengeren. E, van egy e, volt egy olyan e, kivétel, amely a WTO döntés miatt eltűnik, ez sajnos nagyon káros, mert továbbra is eh, nekünk eh, őriznünk kell, védenünk kell a fókákat, ugyanakkor eh, a balti tengeren és annak térségében fenn kell tartani az élővilág egyensúlyát is. A bizottság számára azt mondom, hogy nagyon nehéz helyzetbe hoznak, hozzák a vadászokat, mert a regionális hatóságok felügyelik a vadászatot, ők döntik el, hogy ki vadászhat. Nagyon nehéz komoly vadászt találni, akik megkaphatják az engedélyt. És a, kereskedelmi tranzakciók kérdése is problémás. E, a vadászatot pedig e, meg kell ejteni. Nem lehet más eszközökhöz folyamodni, mert nincsenek könnyen elérhető más eszközök az élővilág egyensúlyának fenntartására. E, oda kell figyelnünk a többi állatra, a többi, az élővilág többi részére. Éppen ezért gondolom azt, hogy ez a döntés rossz. Kiitoksia ja on kuusi pyyntöä catch the eye ja Köszönöm szépen, hatan kértek szót a spontán felszólások keretében. Hogyha idő engedi, akkor mindenkinek megadom a felszólás jogát. Szülinek képviselő először. Madam Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A vitarendezési testület 2014. június 18-án úgy döntött, hogy önkényes a két kivétel és diszkriminációt jelent, tehát nem volt más választásunk, mint az, hogy egy módosítót fogadjunk el a jelenlegi rendelettel kapcsolatban, és megfeleljünk a VTO szabályainak. Azonban az állat jóléttel nem foglalkoztunk, mondta a VTO, illetve azt mondta, hogy bizonyos körülmények kétértelműek, illetve bizonyos esetekben lehetővé teszik a kereskedelmi hasznosítást. Én úgy gondolom, hogy egy olyan mechanizmust kellene érvénybe léptetni, amely a visszaéléseket megakadályozza. Marius Notis, Maris Notis, képviselő következik. Elnök asszony, az Európai Unió prioritása a kihalás által fenyegetett fajok védelme kell, hogy legyen, és az orvadászattal szemben fel kell lépnünk. A fóka termékek kereskedelme azt érte, hogy a fókákat a kipusztulás fenyegetében, ezért védelemre szorulnak. még ha csak Grönland esetét nézzük meg, és az inuitokat, csak ott biztosíthatjuk a kivételt. Ugyanakkor ez egy hagyományos vadászat kell, hogy legyen, amely hozzá kell járuljon a közösség fennmaradásához, és nem szabad, hogy kereskedelmi célok elérése, elérése véget történjék meg és az is fontos, hogy a levadászott állatok kínzásának véget kell vetni. Éppen ezért, amit ezzel a szabályzattal el kell érjünk, az az, hogy védjük a fókákat az egész világon, ugyanakkor lehetővé tegyük azt, hogy az inuit közösség is fennmaradjon, hiszen számukra túlélés záloga a fóka. Azon inuitokra gondolok, akik Grönland nyugati részén élnek. Taja Ivan Jakovics, olkaa hyvä. Ivan gospođo predsjednice htio bih odmah na početku jasno reći da treba napraviti jasnu razliku između onoga. köszönöm. E, először is azzal kezdeném, hogy az inuitok hagyományos vadászata és e, az őslakosok hagyományos életmódja között e, különbséget kell tenni egyfelől, másfelől pedig a kereskedelmi felhasználása a fóka, terméke, a fóka termékek kereskedelmi felhasználása között, ami nem szükséges. Én bár szolidáris vagyok az inuitokkal, horvát képviselőként a figyelmet inkább arra irányítanám rá, hogy Nyugat-Balkánon eh, is vannak veszélyeztetett eh, nagy vadászok, eh, nagy vadállatok, a medve vagy a farkas, amelyek szintén eltűnőben vannak, és a bizottságnak ezt a témát is valamilyen módon kezelnie kellene. Köszönöm. Santos, olka Santos kollega kapja szót. Én szerint enfatizar que os cidadãos portugueses nem is kell hangsúlyoznunk azt, hogy a portugálok legnagyobb része nem ért egyet a fóka vadászattal. Ez, itt ugyanis nem beszélhetünk konszenzusról, és még valami, ami jellemzi az európaiakat, az a tolerancia és a különbözőségek tiszteletben tartása olyan hagyományokról van szó, amelyek évszázados múltra tekintenek vissza, fontos, hogy tájékoztassuk a fogyasztót arról, hogy milyen termékek felelnek meg leginkább neki. A különböző társadalmi vagy földrajzi kontextusokban az állatok levadászása egy dolog, más lapra tartozik azonban, hogyha nagy mennyiségben vadásznak le bizonyos állatokat ipari célból, vagy csak a nagyhatalmi státusz bizonyítása véget. Az Európai Parlament fontos, hogy különbséget tudjon tenni ezen a spektusok között. Köszönöm. There is a blue card from Federley. Are you ready? Federle úrtól érkezik egy kékkártyás kérdés. Santos úr válaszol rá. Szereo Santos úr válaszol rá? Nos, akkor megadom a szót Köszönöm. Azt gondolom, hogy eh, fontos ez a kötelezettségvállás, amiről beszélünk. Az inuitok számára fontos leginkább. Ugyanakkor eh, Finnországban, Norvégiában, eh, Svédországon van egy északi köri hagyomány is, tradíció is. Ott vannak bizonyos hagyományok, és amelyek szintén a fókához, fókavadászathoz kapcsolódnak, valamint érinti a fóka tilalom a halászok életmódját is, amely veszélybe kerül. Jobb lenne pontosítani a fókák védelmének módját, illetve a, a, a fóka rezervátumok kérdését is rendezni. Szeroszantos. Eh, Köszönöm szépen. az én meglátásom a vadászattal kapcsolatban az, hogy ezt biztosítani kell, lehetővé kell tenni azon őshonos közösségek számára, amelyek évszázadok óta élnek ezzel a lehetőséggel, és akik számára nincs más lehetőség. Ilyen feltételek mellett hogyha a történelem, illetve a földrajzi adottságok ezt indokolják, akkor ezt lehetővé kell tenni számukra. Köszönöm. And, and now, Mr. Demes Demeshaver képviselő követi het eh, europees eh, verbod op commerciële zeehondenproducten kent een bewogen geschiedenis. Eh, mijn eigen partij de n va. a fókatermékek kereskedelme esetében azt hiszem hogy ennek hosszú a múltja már. two thousand and nine ben részt vettünk a tilalom kidolgozásában, és több millió polgár várta ezt a jogszabályt, azt akarták, hogy a fókatermékek ne jelenjenek meg a piacainkon. Ugyanakkor ennek azért voltak következményei is, két millió fókát sikerült megmenteni, Ugyanakkor fontos, hogy a WTO is biztosítsa ezt a lehetőséget. Most azonban a WTO megfelelőséghez kell igazodnunk, ez megerősíti a tilalmat, a parlament és a tanács megállapodott abban, hogy WTO-konform módon járjunk el. Az állatvédelem nagyon fontos, és az eredeti jogszabályt sem ássuk alá, éppen ezért a delegációnk holnap ezt támogatni fogja. Ajde talman! tack för kommissionen att den är representerad här. Jag tycker att jag kan stå Köszönöm a bizottságnak eh, azt, hogy eh, napirendre tűzhettük ezt a témát. Alapvetően az állatvédelmi kérdésben egyetértünk, és azt is értjük, hogy a WTO mit eh, javasol vannak kis svédországi szigetek, illetve vannak tengerparti régiók, ahol megfigyelhető ez a hagyomány, tehát nem csak az inuitokra jellemző, nagyon nehéz eh, elmagyarázni ennek a népességnek, hogy mostantól kezdve véget ér az ő hagyományuk. A bizottság felé azt kérdezem, eh, tőle azt kérdezem, hogy eh, derogációkat ígértek, mi lesz ezekkel, van-e valami fajta más lehetőség arra, hogy az inuitoknak, de másoknak is lehetővé tegyük azt, hogy a hagyományaik, ezek az évszázados hagyományok tovább fennmaradjanak. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen a képviselőknek a részvételt, a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, hogy ennyire elkötelezetten részt vesznek ebben a folyamatban, konstruktívan, annak ellenére, hogy ellentmondásos ez a téma, és ez nagyon jól megmutatkozott a mai vitában is. A frissített rendelet célja az, hogy az alapvető gazdasági és szociális érdekei érvényesüljenek azon közösségeknek, akik részt vesznek a fókavadászatban, és ne érje ezeket semmilyen negatív hatás. A vadászat részét képezi kultúrájuknak, integritásuknak, jövedelemforrás, és ahogy nagyon sokan rámutattak, a létfenntartásukat biztosítja. A tengeri erőforrással kapcsolatos kivétel nem kompatibilis a WTO rendelkezéseivel, azonban szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy minden egyes javaslatot alaposan szemügyre vettünk, és úgy láttuk, hogy a kivételt nem lehet föntartani, anélkül, hogy ne kockáztatnánk meg a WTO szankciókat a nem megfelelés miatt. Meg kell felelnünk a WTO szabályoknak, és egy diszkriminációmentes jogi keretet kell biztosítanunk, figyelembe véve az erkölcsi aggályokat. Köszönöm szépen a támogatásukat, illetve a munkájukat. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a buszói képviselőnek, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen biztos úr a megjegyzéseit és a kedves szavait. Értem, hogy az észak és balti országok egy része nem elégedett, de meg kell érteni, hogy ez a megállapodás értékesebb, el kell fogadnunk, különösen azért, mert az inuitokat érintő kivétel, illetve a hetes cikk, amely a jelentéstételi kötelezettséggel foglalkozik, megfelelően érvényesül. Találkozót folytattam a Dán és a grönlandi közösséggel, parlamenttel, illetve az inuit közösségekkel, civil szervezetekkel, és ez az általuk folytatott, tehát az inuitok által folytatott fókavadászat nem veszélyezteti a fókapopulációt, és nem, elsősorban nem kereskedelmi céllal vadásznak, ez a jövedelemforrásuk, a kis közösségek támogatására, fenntartására folytatják ezt a tevékenységet. Szerényen járnak el, több száz éves hagyományról van szó, kulturális örökségük része, és tiszteletben tartják az állat jóléti kitételeket eléggé sűrű az ütemterv, és jó megállapodás, jó együttműködés nélkül nem lehetett volna határidőn belül megállapodásra jutni, nem tudtunk volna nem tudtuk volna lehetővé tenni, hogy az októberi határidőt megelőzően a bizottság elvégezze munkáját. Köszönöm szépen tehát mindenkinek az eddigi hozzájárulását, és holnap szavazunk. Ja.